herr Präsident. Guten Morgen, meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet. Jó reggelt kvánok hölgyeim és uraim! Megnyitom az ülést. Az első napi rendi pont taglalásával kezdjük. A 2014. március 20-21-én sorra kerülő Európai Tanácsi Ülés előkészítése, és először a tanács nevében Korkulasz úrnak adom meg a szót. Parancsoljon! The Spring European Council... A tavaszi csúcs hagyományosan a gazdasági szociális politikáké, de